Domnul președinte. Az elnök. Köszönöm szépen. Megkezdjük az ülést, pontosabban folytatjuk az ülést. Szer szeretném mondani, hogy a tegnapi ülési jegyzőkönyvét rendelkezésre áll a szövegekkel együtt. Van a megjegyzésük a tegnapi ülési jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Nincs, akkor a kegydiája szeretne. Akkor ezzel ezt el is fogadtuk a jegyzőkönyvet. Az első pont a délután során napirenden. Itt a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek nyilatkozatáról van szó. Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere a címe ennek a témának. Alelnök asszony és főképviselő asszony a felelőse a területnek. Mai napon őt képviseli Hán biztos úr. Parancsoljon, biztos úr. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt képviselők. Teljesen egyetértek a kollégákkal, akik úgy gondolják, hogy az emberi jogokat az egész világon fenyegetik, és mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ezek a jogok ne sérüljenek. Az egyik legnagyobb kihívás számunkra, hogy a mindennapi végrehajtás mellett kitartsunk az emberi jogi toolboxunk kérdésében, és a kötelezettségeket betartassuk. A jelenlegi emberi jogi toolboxunk szerszámos lángán meglehetősen átfogó, egy erős, multilaterális dimenzióval rendelkezik az Európai Unió folytatni fogja ezt a munkáját, hogy megvédje az emberi jogokat az világon. Ha valaki megsérti ezt, akkor azt elszámoltatjuk, senki sem úszhatja meg. A globálisan jelentős változások figyelhetők meg, és biztosítanunk kell, hogy az Európai Unió megfelelő eszközökkel rendelkezzen arra vonatkozóan, hogy az emberi jogok területén vezető szerepet játszon. A, azt kell vizsgálnunk, hogy az egy horizontális emberi jogi szankciórendszer hogyan tudja megvalósítani azokat a célokat, amelyet kitűztünk ellen, és megakadályozok az emberi jogok sérelmét az egész világon. Egy ilyen jövőbeli rezsimnek a hatája rendkívül fontos, meg kell határoznunk, milyen jellegű erőszak esik az ilyen rezsim alá Például, hogyha erőteljesebb és szisztematikus emberi jogi sérelmekről van szó, az, akkor a nemzetközi emberi jogot kell alkalmazni, de kérdés az is, hogy korrupciós kérdéseket vizsgáljunk vele. Aztán azt is meg kell néznünk, hogy egy ilyen rendszer hogyan függ össze más EU szankciós rendszerekkel, és azon rendszerekkel, amelyeket az ENSZ valósított meg. Az emberi jogi sérelmekkel számos területen foglalkoznak, és vannak megfelelő szankciós, földrajzi szankciós rendszerek Myanmar illetőleg Irán is említhető ebben a sorban. Itt megfelelő lépésekre van szükség, és a rendelkezésre álló eszközöket ki kell használni. Vannak hiányosságok a földrajzi szankciós rendszerekben, már ezt meghatározza az is, hogy földrajzi jellegük van az mindenképpen ezeket a réseket beszeretnénk tömni egy új, rugalmasabb megközelítéssel. Utoljára, de nem utolsó sorban a szankciókat alá kell támasztani robusztus, nyitott bizonyítékokkal, amelyeket a bíróság előtt meg is lehet védeni. Úgy gondolom, hogy az érintett személyeknek jogot kell adni arra, hogy megvédjék önmagukat. Úgy gondolom, hogy az eljárási szabályokat be kell tartanunk, minden nemű szankciós rezsimnek ez egy alapvető elvárása. Így tudjuk csak megvédeni az emberi jogi elvárásainkat. Ezért örülök annak, hogy a szakértők vitatkoznak a tanács szintjén arról, hogy az összes elem hogyan alakulja majd a jövőben. Amikor a szakértők ezt a munkát befejezték, ezt a vitát, akkor a politikai síkra terelődik majd a vita. Azt gondolom, hogy a 28 tagállamra tartozik abban, hogy egységesen fogadjanak el egy álláspontot a konkrét szankciók vonatkozásában. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a figyelmüket, az érdeklődésüket, és nagy örömmel várom a vitát. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Sandra Kányéte következik. Másfél percre tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, időnként a megnevezés sokat jelent. Miután Szergej Magnitsky esetét megtapasztaltuk, az, hogy egy emberi jogsértésekre vonatkozó szankciórendszert létrehozunk, egy komoly jelzés arra, hogy itt komoly következményei vannak a jogsértéseknek. Ez egy üzenet az egész világnak. Magnitsky szembeszállt a Putyin rezsim korrupciójával. Az orosz kormány megpróbálta az ő meggyilkolását eltusolni, és a büntetlenség szimbólumává vált ez az ügy egész, az egész világon. Ez a név mindenütt ugyanazt jelenti. És ezért is úgy gondolom, hogy ha az európai Magnitsky jogszabályt elfogadjuk, ez nagyon fontos üzenet, meg lenne a jogalapja a szankcióknak, a tulajdon befagyasztásának az ilyen elkövetők esetében szerte a világon. A rohingyák gyilkosainak eh, Myanmarban nem lehet büntetlenséget adni. Vagy említhetném Közép-Afrikát, vagy a szaudi újságíró gyilkosát ezek az emberek mindenütt el kell, hogy számoljanak a büntetteikkel. Az LKS-nek még elő kell állnia a jelenlegi parlamenti ciklus vége előtt egy jogszabályjavaslattal. A tanács nem tudott lépni, de ez a kezdeményezés most lendületet vesz. Köszönöm szépen, Anna Gomes következik két percre. Köszönöm szépen a magán és az állami szektorban is nagy a korrupció, harmadik országokban is megjelennek ezek a problémák. Most azt kérjük, hogy az Európai Unió is fogadja, kövesse a példát, és fogadjon el egy Magnitsky jogszabályt, amely az egész emberi unió szintjére vonatkozik. Ez egy szimbolikus jelzés lenne a korrupció elleni küzdelem nek a jelzése, illetve egy olyan jelzés, hogy az emberi jogok megsértésével szemben fellépünk. Az Európai Bizottságnak igenis lépnie kellene, hogy küzdjön a hasonló esetek ellen, a hasonló esetekkel szemben. Nem engedhetőek meg az ilyenfajta jogsértések, az ilyen gyilkosságok, mint a Magnitsky gyilkosság. Ez elfogadhatatlan. Hogyha holnap szavazunk és elfogadjuk ezt a rendszert, akkor az emberi jogok védelme megerősödik. A Magnitsky elnevezést használni kell. Így kell, hogy hívjuk ezt a jogszabályt. Ez egy egyetemes hivatkozás, egy egyetemes jogszabály kell, hogy legyen, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy szankciókkal éljenek ha szükséges, mert úgy tűnik, hogy nagyon sok tagállam kormánya a korrupció fogjául, áldozatául esik, korrupt bűnözők tartják őket sakban. És elég Washingtont és a említeni a Trump korszakban láthatjuk, hogy mi zajlik. Azt szeretnénk, hogy az ilyenfajta jogszabály vonatkozzon például a máltai újságíró Daphne Varuza Karánál meggyilkolóira is. Köszönöm, Basír úr, egy percre. Cse! Elnök úr, bizt, hát biztos úr. Milton Friedman azzal érvelt, hogy az egyik legnagyobb hiba a szakpolitikákat és programokat az szerint ítélni, hogy milyen szándékkal születtek, semmint az eredményeikkel. Az ókori görög peloponnéziszi háborútól a mai belorusz Belarusig, Iránig, Myanmarig, Észak-Koreáig és Oroszországig minden jel arra utal, hogy a szankciók, amelyek egész országokat céloznak meg, ritkán hozzák meg a szakpolitikai, külpolitikai célokat, melyek egyében születek. Nagyon gyakran a kollektív büntetés további kollektivizmusba hajtja ezeket az embereket, ártatlan állampolgárok a szankcióval sújtott országban még inkább függővé válnak a belső elnyomó rezsimtől, az állam nyújtotta alapellátástól, és még inkább engedik, hogy a szabadságjogaikat sorbítsák. Mint a szabadpiac híve mindig hittem abban, hogy az egyéni felelősségkel irányítson bennünket, ezért kell a legokosabb szankciós politikákat bevezetni, biztosítva azt, hogy a szankciók jogilag robosztusak, és azokat sújtják, azokat az egyéneket, akik valóban jogsértéseket követnek el világszerte. Köszönöm szépen, Basír úr! Szkáke asszony két percben a következő. Köszönöm, elnök úr, biztos úr kollégák. Nehéz elhinni, hogy majdnem kilenc év telt el azóta, hogy először terjesztettünk be módosítókat az Európai Magnitsky törvényben. Ez sürget bennünket arra, hogy egy EU szerte működő intelligens mechanizmust vezessünk be, hogy egyénileg tudjuk számon kérni az emberi jogsértéseket. Egyre égetőbb ennek az igénye. Tekintetve az ENSZ BT és sokszor, és az EU maga is a vétó révén megbénult. Az EU kell, hogy mutasson vezető szerepet, a, az elszánta koalícióját megszervezve Amerika, balti államok, Nagy-Britannia bevonásával, ahol már vannak magnitsky jogszabályok. A célzott emberjogi, emberjogi sértéseket szértő szankciók, a bankszámlák befogyasztása, a beléptetés, meg, a, az utazás megtagadása és egyéb eszközök bevetése a legszörnyűbb emberjog sértések, bűncselekmények elkövetői ellen, legyenek állami vagy nem állami szereplők, valóban hozhat változást, és megkülönböztethetjük azt, hogy inkább egyéneket sújtsunk, mint sem egész országok lakosságát. Az elitek azok, amelyek gyakran részt veszik részt ezekben az emberi sértésekben, és akik aztán Európában vásárolnak ö, ingatlanokat, a mi egyetemékbe küldik a gyerekeiket, és a mi nagyszerű fővárosban vásárolgatnak, költik a, a, a ebből szerzett pénzüket. A újságírók meggyilkolói, vagy nők ellen erőszakot elködők ezt nem tehetik meg. A szankciók rendszerek akkor legyünk önkritikusak is, hiszen a szankciók, már működő szankciók ellenére Ali Mabluk Szíriából meglátogatta Olaszországot EU vállalatok építették a Kraki hidat, Belgiumból Szíriába szállítottak vegyi anyagokat a tiltólista ellenére, és sorolhatnám hosszan ezt a listát. A legkevésbé hiteles, a leggyengébb láncszem. Tehát, véleményem szerint lényegi fontosságú, hogy horizontális emberjogsértés elleni rezsim szülessen, ám ez nem helyettesíti azt, hogy az elkövetőket bűnbedi eljárásban is felelősségre kell vonni bíróságok ellen, otthon és nemzetközi bíróságok ellen is. Eljött az ideje annak, hogy fellépjünk, ez a jogszabály egy kis, de fontos lépés lesz Szergej igazságának megvédésében. Lachbiller asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr egy EU szankciós mechanizmus létrehozásával az emberi jogok sérelme esetére egyértelmű üzenetet küldünk ezzel abba az irányba, hogy az emberi jogi sérelmeket újra és újra meg kell büntetni. A büntetői jognak kell prioritást élveznie, azonban olyan esetekben is fel kell lépni, amikor a tettesek, az elkövetők el tudnak menekülni a per elől. Itt személyes vonat, szankciókat már régóta alkalmazunk, például a beutazási tilalom az emberi jogok megsértése miatt a nigériai környezetvédelmi aktivista Kenszaro Viva megölése kapcsán 1995-ben született meg. Napjainkban arról van szó, hogy a beutazási tilalmak, illetve a számlák befagyasztása hatékonyan, átláthatóan és rendszer szinten jól működjön és a gyakorlatban is így kerüljön át. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szankciós döntéseket bíróság előtt meg lehessen támadni. Szükség van arra, hogy bizonyítékok álljanak rendelkezésre, amelyeket megismerhet a nyilvánosság is. Ehhez jelentősen hozzájárulhat, hogy ez jobban működjön a civil társadalmi szervezetek fellépése. Köszönöm szépen. Mrs. Lockbiller, would you accept elfogad egy kék kártyát Hökmár kollégájától? Mikrofonba kérjük. Most egy kérdést szeretnék feltenni, elnök úr, hogy a zöldek támogatnák azt, hogy, hogy vagy miért nem támogatják, hogy Magnitsky törvénynek hívjuk. ezt? nem csak a szimbolikus jelentése miatt, ez világos ezzel tudnánk ugyanis meghatározni, hogy miért van szükség erre a jogra, erre a törvényre, és igenis fel kell lépnünk. Vannak emberek, akik meggazdagodnak az saját népük kárára. Miért nem tudnánk ilyen jó névvel ellátni ezt az új törvényt? Köszönöm szépen a kérdését. Az Emberi Jogi Albizottságban is, hát Tudjuk, hogy részletesen megvitattuk ezt a kérdést a frakciók körében. Egyetlen ilyen eset van az Egyesült Államoknak, van egy ilyen törvénye, amely a címébe emeli a Magnitsky esetet. Vannak más törvények is, névemlítése nélkül is, mint például Kanadában. Mi szeretnénk itt egy tárgyszerű terminológiát alkalmazni. Én azt gondolom, hogy Próda úr rosszul jár, hogyha kevés, hogy kevésbé vennék komolyan ezt a törvényt, vagy kevésbé lenne súlyos ez a törvény, hogyha ez nem szerepel. Egyébként pedig a szakbizottsági ülésen nem foglalkoztak azzal, hogy hivatkozni lehet magában az állásfoglalásban a Magnitsky esetre, mert egy döntő jelentőségi kérdésről van szó egy ilyen jellegű szankciós rezsim kialakítása során. Köszönöm szépen. Trusiszki asszony egy percben. Köszönöm. szépen, elnök úr. Hát az biztos, hogy az Európai Uniónak nem feladata a szankciókat kivetni. A tagállamok a felelősek az emberi jogsértését, akik nem fogadják el a politikáját. Lengyelország, Magyarországra gondolok, és másokra, és ezt az érvelést arra használják önök fel, hogy a politikai ellenfeleikkel küzdjenek. Ez duplán elítélendő, mert az emberi jogok ügyét használják fel és az igazi fenyegetést elrejtik, ami az európai állampolgárokat érinti, és ez pedig az iszlám radikalizmus, amely a nők jogait igen komolyan csökkenti. Említhetném a Franciaországban 20 éve azon nők számát, akik a terrorizmus áldozatai lettek. Az Európai Bíróság feladata lenne ezen jogoknak a védelme, és közben ez meg a terroristákat védi, a CDH-ról beszélek. Kamel Daoudi egy algér terrorista, akinek francia állampolgársága van, és most Riákban van a hercegnődi fizetésével, pénzéből, és egy másik terrorista közben pedig meg tudott támadni két börtönört, és gyakorlatilag az államok feletti struktúra elfogadhatatlan és nagyon veszélyes az állampolgárok részére. Köszönöm szépen, Andri Kiene asszony egy percben. Valamennyien ismerjük a tervezett tartalmát. Észtország, Lettország, Litvánia, Egyesült Királyság, Kanada, Egyesült Államok rendelkeznek Magnitsky törvényekkel, ami képessé teszi a kormányokat arra, hogy fellépjenek az elkövetőkkel szemben, és ö, a, amikor súlyosan sérülnek az emberi jogok. Az Európai Parlament ö, ismétlődően felhívta a figyelmet egy ilyen törvény létrehozásnak szükségességére. Meggyőződésem, szükség van arra, és halogatás nélkül meg kell születni egy ilyen törvénynek. Szeretném felszólítani a főképviselő asszonyt arra, hogy hozzanak létre, vagy terjesszenek elő egy EU Magnitsky törvényt, a lehető leggyorsabban, konkrétan a jelen ciklus vége előtt. Úgy gondolom, hogy különböző értelmezésekre ad okot a jelenlegi helyzet a szankciók kapcsán. Azt gondolom, hogy ennek véget kell vetni. Köszönöm szépen. Domnul Assis, un minut. Köszönöm szépen. Egy percre Assis asszony következik. Assis úr. Elnök úr, az Európai Unió ma gyakorlatilag egy hivatkozási pont a világban, ami az, az emberi jogok védelmét illeti, mert a világban sehol nincsen más olyan ö, terület, ahol ennyire komolyan veszik az állampolgárok jogait, és a civil szervezetek szerte a világban mind ránk tekintenek, mind Európát figyelik, tudják, hogy itt meghallgatják őket, és tudják, hogy itt megvédik az emberi jogokat gyakorlatilag ez a politikai és erkölcsi vezető szerep is csak akkor lesz hiteles, hogyha megvannak az eszközeink, amelyek segítségével megakadályozhatjuk az emberi jogok megsértését és a büntetlenséget, tehát a korrupciót, illetve a jogsértéseket elkövetők büntetlenségét a diplomáciai nyomáson túl kell, hogy menjünk, hogyha valóban el akarjuk rettenteni az érintetteket az emberi jogok megsértésétől a szankciók megerősítése és célzottabbá tétele megerősíti Európa hírnevét, Európa hivatkozási pont az embere, emberi jogok védelme terén. Jurek úr, következik egy percre. Köszönöm, az emberi jogi politikánkat arra kellene ö, megtámasztani, hogy egyes fontos értékeket csorbitatlanul megőrzünk. Ez kell legyen tehát az alappont. Azokat kell támogatnunk, akik mellettünk állnak ki, akik a mi értékeinket igyekeznek megvalósítani. És felelősek kell, hogy legyünk ezekért az emberekért. Például a keresztényekért, akiket fenyegetnek más országban, országokban. A vízumpolitika középpontjában mindig az emberek kell, hogy álljanak, akiknek jogot kell adni az élethez, a békéhez, biztonsághoz, és nem a politikai konfliktusokat kell követni. Európa persze kell, hogy támogassa a humanitárius akciókat, és fel kell lépjem ez irányban. Nem a politikai univerzalizmus érdekében és nevében, hanem az emberek védelmében kell fellépni. Algéria problémájáról is foglalkozni kell, ez egy friss probléma, ne feledkezzünk meg ezekről az értékekről. Szárgétner asszony. Köszönöm, elnök úr, elnök úr. Előző életemben, és Európai Parlament tagjaként is 18 évig foglalkoztam az imbabvai rezsim elleni szankciókkal. Ezek ugyanaz smart szankciók voltak, intelligens szankciók, ám minden évben, februárban egy csata zajlott le a tanácsban az európai tagállamok körében, hogy hogyan lehetne végrehajtani, vagy végre nem hajtani ezeket a szankciókat. De új európai szankciórendszert akarunk bevezetni, amely egyéneket céloz, és amely a vitát ö, követi, mert szerint az egész országos jutott szankció hiba volna. A holland kormány egy kezdeményezéssel élt, múlt novemberben, kevéssé hallható módon, alacsony profilban ugyan, de ö, a célzott szankciók rendszerébe vezetve ezt a tagállam követjék, ha megvizsgálnánk, látnánk, mennyire nehéz feladat. Sokan azt, arra sugálják, hogy nagyon egyszerű dolog ez. Hát bizony nem. Jogszabályok, plusz jogszabályok nélkül ez nem olyan egyszerű, nem ez a helyzet. Köszönöm szépen, Arnötű képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogok Hát már megint ez egy copy-paste jogszabály, egy amerikai törvény másolata, az orosz vezetőket pénzügyi szankciókkal fenyegetjük, és gyakorlatilag ez speciálisan amerikai jogszabály, megakadályozzuk, hogy Oroszország a regionális pozícióját betöltse. Ezekkel a szankciókkal önök olyan befolyást szeretnének megszerezni, amelyel csak részben bizonyos európai tagállamok rendelkeznek. Hát ez a kétarcúság, ez hihetetlen, bizonyos országokat meg kellene ettől védeni. Az EU-nak több a vesztenivalója, mint a nyernivalója ezen. Attól függ, függ a világvezető szerep, Eh, hogy eh, melyek ezek az EU-s tagországok, majd a világ fogja eldönteni, hogy fekete vagy fehér eh, oldalra kerülünk a történelem könyvében. Franka úr. Desde el año 1990 en el que por primera... Nos, 1990 óta Először sikerült egy demokratikus klauzulát érvényre jutatni az Algéria megállapodásban. Ez a szerződések egy fontos része kell, hogy legyen a harmadik államokkal. Ez a demokratikus záradék az Európai Unió kódexében is szerepel törvényeiben, és rámutat arra, hogy milyen kötelezettségekkel rendelkezik az Európai Unió, amikor az emberi jogokról beszélünk, de hát az alkalmazás nehézségbe ütközik, nem közvetlenül alkalmazandó az egész, és hát mi hosszú, sok éves eljárásokra hivatkozunk, az egyhangú döntéshozatalról biztos úr is beszélt, és nehéz itt adhok döntéseket meghozni. Éppen ezért fontos lenne, hogy egy hatékony szankciós kódexet alkalmazunk az emberi jogi ö, sérelmek esetén, és ebben a periódusban kéne ezt létrehozni, mondja Kányi Érte asszony. Ez az Európai Unió esetében azt jelenti, hogy koherensebben tudunk fellépni, és hitelesebbek is vagyunk. Köszönöm szépen. Piri asszony egy percben. Én támogatom ezt a javaslatot. Az emberi jogok védelme egyik legfontosabb alapérték az Európai Uniónak. És sajnos az EU nem mindig mutatja meg, hogy egységes frontot alkotva tud fellépni az emberi jogokat megsértők ellen. A mai javaslat az, az emberi jogokat megsértők ellen abban, hogy lefagy, befagyasszák a vagyonukat, és a belépésüket megadályozzák, hatékony eszköz lehet. Az adott ország ártatlan lakosságát megóvnánk, nem büntetnénk, és az emberi jogsértések elkövetőit sújtanánk. És garantálna az új terv azt is, hogy a közös szankciós folyamat semleges volna, nem hátná át a napi politika. Ezáltal az Európai Unió hitelesebb és hatékonyabb lehetne. Az Európai Bizottság definitív javaslata révén az emberi jogok egyetemleges rendszerét még hatékonyabbá tudna védni az Európai Unió. Köszönöm szépen, Hautola asszony kap szót most. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma bizony a világon az autókat a kormányok és erős emberek terjedését látjuk a világon, a kormányokon. Bizony eszközrendszerünkbe be kell venni olyan elemeket, amelyek révén fel tudunk lépni ellenünk. A parlament ben hallgatva csak a maheti vitát világosá vált, hogy Oroszország, Kína, Törökország, Nicaragua, Kazaksztán abszolút antidemokratikus rendszerek, és a nemzetközi emberi jogi egyezményeket semmibe veszik. Csak ez a heti vita rámutatott erre. Úgyhogy erre az eszközre szükség van. A globális szankciórendszer az egyik legtöbb eszköz volna ebből a célból, a komprehenszív, átfogó eh, szankciórendszer már régóta esedékes az EU részéről, ám ahhoz, hogy sikerre vigyük, létfontosságú, hogy az új rezsim jogilag abszolút vízálló legyen, és megfelelő eljárásokban lehessen megvalósítani. Kemény bizonyítékok alapján nyílt forrású információk alapján átlátható módon, és nem geostratégiai vagy pénzügyi érdekek érdekében kell, hogy működjön, hanem valóság valóban az emberek jogok érdekében. Az Egyesült Államok szankciós rendszere vel összehasonlítva annak nincs igazi jogi garanciája. Ezért vagyok hálás a tanácsnak és a főképviselő asszonynak, hogy nyílt módszertanban vitatjuk meg és építjük fel ezt az új eszközt, hiszen egy nagyon komplex rendszerben kell fölépíteni, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy kudarcba fulladjon. Köszönöm szépen. Gilles Straur. Úgy látom, nincs jelen. Kellem úr. Köszönöm szépen, elnök úr az EU miniszterek úgy döntöttek, hogy létrehozzanak egy EU globális szankciós rezsimet az emberi jogok megsértése esetére. Azt gondolom, hogy a következetes végrehajtás az alapja ennek valamennyi tagállam részéről. Üdvözöljük azt, hogy egyhangú szabályozásra van szüksége ezen a területen de nem lehetjük lehetővé, hogy szelektíven alkalmazzák és hajtsák végre ezt. Ezt kötelezővé kell tenni, ezt a végrehajtást. Mindeddig a haladás 1994 óta igenis lassú, és a 2014-ben úgy döntöttük, hogy egy Magnitsky listát hozzunk létre. Azóta ezt a törvényt nem igazán tudjuk átültetni a gyakorlatba. Úgy gondolom, hogy abszolút fontos, hogy a Magnitsky név szerepeljen egyébként, mert ez egy szimbolikus üzenet lenne. Egyébként pedig nagyon sajnálatos, hogy Oroszország mindeddig nem került be a pénzmosás és terrorizmus elleni harc fekete listájába. Köszönöm szépen, Andrulakis úr, egy percben. Köszönöm szépen. Az Európai Unió továbbra is éllovas az emberi jogok védelmében az egész világon. És hogyha arról vitatkozunk, hogy egy európai szankciós szabályozást vezessünk be az emberi jogok megsértése esetésére az egész világon, ez egy óriási kihívás. Úgy gondolom valamennyien pozitívan kell, hogy reagáljunk erre, mert a hitelességünkről van szó azon népek körében, akik uh, a demokrácia, a szolidaritás és az emberi jogok Európájaként golnak ránk. Úgy gondolom, ehhez objektív kritériumokra is szükség van természetesen, ezt nem lehet önkényesen alkalmazni, és nem lehetünk túlszai különböző politikai alkoknak, pedig a tanácsban gyakran ez történik, sőt a parlamentben is. A néppárt, illetve a szélső jobb pártja is úgy tesznek, mintha az emberi jogok megsértését nem is látnák a közel-keleten például. Másrészt viszont a baloldal Európában nem véli, úgy nem gondolja, hogy humanitárius válság van Venezuelában, miközben mi milliónyi menekült van már ott is. Az emberi jogok, ez nem lehet a, az célszerű visszaélések területe. Köszönöm szépen, Stetina úr, egy percben. Dámy a pánové, není to poprvé, co náš Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nem ez az első alkalom, hogy ez a parlament globális szankciórendszert sürget az emberi jogsértések esetén. Az USA, Kanada, Litvánia, Lettország, Észtország már elfogadott ilyen jogszabályt, ezt Magnitsky névvel kell illetni. Mi már ezt többször elmondtuk, arra sürgetjük az Európai Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy készítsenek elő egy jogszabályjavaslatot, amely később a Magnitsky jogszabály lehetne, amelynek a célja az, hogy célzott személyes szankciók valósulhassanak meg, mint például a vagyon befagyasztása, vagy a belépési tilalom bizonyos személyek esetében. Én teljes mértékben támogatom ezt az Európai Uniós mechanizmust, amely sokkal hatékonyabban tudna fellépni és megbüntetni az egyes magánszemélyeket, az egyes személyeket a jogsértések miatt. Hogyha az Európai Unió valóban ki akar állni az emberi jogokért, ezekért az értékekért, akkor nem tolerálhatjuk azt, ami most zajlik mert egyébként a saját hírnevünket ássuk alá, és az autoritár rendszerek megerősödéséhez járulunk hozzá. Rodríguez kolléga, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem lehet elfogadni a büntetlenséget, aki a vallás nevében gyilkol, nem kaphat büntetlenséget. Aki fegyverekkel kereskedik, embereket öl meg, újságírók életét oltja ki, nem maradhat büntetlen függetlenül attól, hogy mekkora vagyona van, és az Európai Unió nem biztosíthat védelmet ilyen személyek számára. Mindenképpen létre kell, hogy hozzunk egy ilyen jogszabályt, amely szembe megy azoknak az érdekeivel, akik nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Itt az ideje, hogy fellépjünk, és hogy csatlakozzunk más országokhoz, azon országokhoz, amelyek már elfogadtak egy ilyen jogszabályt. Szükségünk van egy konkrét rendszerre, amely lehetővé teszi az elkövetők megbüntetését a beszédek nem elegendőek. Az nem elég, hogyha magasröptű beszédeket, beszédekben fejtjük ki, hogy ez elfogalhatatlan, viszont foghatóan nem teszünk semmit. Először a spontán felszólalások között vannak olyan kollégák, akik szeretnének szólni. Azt kérnék, kérném, hogy senki ne beszéljen tovább egy percnél. Tessék. Zdrojevski képviselő. Köszönöm. Az elején szeretném bejelenteni, hogy nem hiszek a szankciókban, nem hiszem, hogy ez egyetlen eszköz vagy megoldás a nyomás gyakorlásra. Csak úgy, mint az állásfoglalásokkal ez a helyzet. Itt is minél több az állásfoglalás, annál kevésbé hatékonyak ezek. Sajnos a Fehér foglalkozó szakbizottság tagjaként jól tudom, mennyit érnek ezek a nyomásgyakorlások. Tehát folyamatosan tárgyalni kell, kommunikálni, figyelembe kell venni és tekintetbe kell tartani az adott ország helyzetének alakulását, és azt, hogy voltak éppen kit sújtanak a szankciók majd. Ma tehát az állásfoglalások inflálódása ellen szeretnék felszólalni, és a szankciókra is igaz ez. A szankciókat más eszközökre együtt lehet bevetni jól, például képzési, kommunikációs eszközökkel párosítva, csak így lehet hatékonyan alkalmazni. Köszönöm szépen, Mavrides képviselője szó. Mr. Mavrides. Mavrides úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos a, a szankciók rendszerének létrehozása ebben a rendszerben, amely a bűnelkövetőket és a kormányokat is súlytaná. Ám a lényeg az, hogy nem részrehajló módon és hatékonyan kell működjön ez a rendszer. Hogyha az EU-n belül követnek el bűncselekményeket, ugye az EU-n kívül is elkövethetik ezeket, így vagy úgy, ugye lehet az elkövető Törökországban vagy Olaszországban. ám az eddigi viselkedésünk meg kell változzon, ezekkel kapcsolatban, és egyenlő elbánásban kell részesíteni minden ilyen bűncselekmény elkövetőjét, fellépve ellenük, szankciókkal sújtva őket, ám világos az, hogy jelenleg Európában nem egyformán mérjük ezeket a dolgokat. A kereszténység eltörlése és kiirtása Ciprus megszállott északi részén épp ilyen bűncselekmény, és erről semmit sem mondanak. Szédávajucsi ljudska prava kršile su i još uvijek krše brojne treće države. Köszönöm szépen az emberi jogokat számos területen megsértették. Itt van több tagállam is. Vannak európai vezetők, akik azt mondják, hogy az EU közös értékek közössége, ide tartozik az emberi jogok védelme, és azt hiszem, hogy a szisztematikus emberi jogi sérelmekkel szemben fel kell lépni szisztematikusan az EU-n belül is. Erre szolgálnak a szerződések. Itt van az Európai Emberi Jogi Bíróság. Nincs szükség új mechanizmusokra. Attól tartok, hogy a tagállamokat kívánják megfegyelmezni, akik a brüsszeli nézeteket nem osztják és miközben másokkal szemben pedig nem figyelnénk, akik eleget tesznek az itteni elvárásoknak. Úgy gondolom hatékony mechanizmusok van szükség harmadik államok irányába. Ide tartozik például a kereskedelmi megállapodások aláírása is. Szóle úr, köszönöm szépen az EU számára fontos, hogy világon mindenhol megvigyük az emberi jogokat, nem csak szavakban, hanem eszközökre is szükség van. Ilyen értelemben az európai rendszer, amely szankciókat alkalmazhat egyénekkel szemben, állami és nem állami szereplők vonatkozásában, ez feltétlenül szükséges. Úgy gondolom, hogy az emberi jogok védelmét az egész világon szolgálnunk kell. Láthatjuk el, mert ez megerősíti az EU láthatóságát nemzetközi szereplőként. Ez erős üzenet lenne a diktátorok és autoriter rezsimek számára, olyanok számára, akik szisztematikusan sértik meg az emberi jogokat és az emberi méltóságot semmibe veszik. Úgy gondolom, hogy nehéz lesz őket majd az emberi jogi sérelmek miatt bíróság elé vinni. Úgy gondolom, hogy az áldozatokkal is foglalkoznunk kell, és az elkövetőkkel is, és fel kell lépnünk a büntetlenséggel szemben. Ezért felszólítom a tanácsot, hogy állapodjanak meg ebben a kérdésben és a rendszer létrehozásában. Hacsi Giorgio kolléga. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, az emberi jogoknál nem lehet eredményre jutni a szankciók alkalmazása nélkül. Azonban a szankciókat végre is kell hajtani még hozzá egy demokratikus vitát követően azon állammal is, amelyel szemben ezeket alkalmazzuk Nyilvánvaló, hogy adott esetben egy országot nem tudunk meggyőzni, illetve annak képviselőit, de akár az is sikernek számít, hogy a lakosság körében vita induljon egyes kérdésekről. Nyilvánosság előtt folyó vita nélkül arra is lehetőség van, ugyanis, hogy a szankciókat ellenséges fellépésnek tekintik, és ez nem konstruktív. Ward. Julie Ward következik. Today, the global trend. Köszönöm. Ma a globális tendencia a nemzetközi jogalállása felé mutat, különösen amikor az emberi jogokról van szó. A multilateralizmust több ország támadja, az amerikai Egyesült Államokkal az élen. Ebben a kontextusban elengedhetetlen, hogy az Európai Unió külpolitikája továbbra is a demokráciára, jogállamiságra és az emberi jogokra összpontosítson. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy megszületett ez a gondolat az emberi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere, és hogy ez előre halad. Nagyon erős eszköz lehet lehet ez, de a szankciókat a lehető legerősebbé, legcélzottabbá kell tenni, és ez a lépés, amit megteszünk ezzel a szankciórendszerrel, egy lépés a jó irányba. Az európai szinten fogadjuk ezt el, viszont erről eszembe jut, hogy az Egyesült Királyság a Brexit után nem tud majd részt venni az ilyen politikák végrehajtásában. Mióta a tárgyalások megkezdődtek, a konzervatív kormány a külpolitikájában egyre inkább cinikus, Theresa May Erdogán és Trump kezét fogja, Liam Fox pedig egy bevallottan gyilkos, most a Fülöp-szigetek elnöke, elnöke személlyel nyaralt nagyon fontos, hogy egy kétségbeesett egyedülálló sziget szankciórendszerénél sokkal hatásosabb az európai szankciórendszer. Köszönöm szépen, elnök úr! Az emberi jogok Megsértése elleni fellépés kiemelkedő jelentőségű. Nem lehetünk segítői a büntetlenségnek. Csak Marokkó példáját említem, ahol ítéletek születtek aktivisták ellen, akik a szólásszabadságot védték, vagy a szólásszabadság mellett álltak ki. Aztán említhetném a nyugat-szaharai térséget. Ott vannak olyan személyek, akik éjségsztrájkot folytatnak éppen, Törökországban pedig a politikai vezetőket, akadémikusokat csuknak börtönbe, majd Törökországról még beszélünk, de Izraelről se feledkezzünk meg. Tehát rengeteg példa van, nem lehetünk, nem hunyhatunk szemet e felett, nem segíthetjük semmilyen módon azon személyeket, akik ezeket a cselekményeket elkövetik. Az ENSZ is elmondta, hogy emberiség ellen elkövetett bűncselekmények ért felelős személyt fogadtunk be. Most pedig akkor Hán biztos úr válaszol. Uh, köszönöm szépen tisztelt uh, parlamenti képviselők! először is szeretném megköszönni ezt a nagyon értékes hasznos és igen aktuális eszmecserét. szeretném megragadni a lehetőséget hogy köszönetet mondjak az összes hozzászólásért mindenféle észrevételért javaslatért. a mai vita is mutatja hogy egy európai eh, szankciórendszer érdekes, szükséges, de nagyon összetett kérdés is, amely megérdemli, hogy alaposabban tanulmányozzuk. Több különböző nyitott kérdés is megvan még, amelyeket említettek is a képviselők. Ezeket meg kell válaszolni, mielőtt a politikai döntést hozunk. A javaslat megvalósíthatóságáról szólnak ezek a kérdések, a vita a tanácsban is tovább folytatódik, és a bizottság továbbra is konstruktívan kíván hozzájárulni ehhez a vitához. A döntést ugye egyhangúan kell meghozni. Engedjék meg, hogy kifejezzem a nagyra becsülésemet azért, hogy ekkora figyelmet fordítanak erre a nagyon fontos témára. Köszönöm szépen, biztos úr. Úgyhogy akkor Van állásfoglalási javaslat, amelyről majd szavazunk csütörtökön, és ezzel erről a napirendi pontról a vitát lezárom. Trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi, raportul doamnei Piri. Nos, akkor rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Kati Piri kolléga jelentéséről van szó. A Törökországról szóló 2018. évi jelentés, de még várjuk a tanács képviselőjét, Csot asszonyt, aki már érkezik. Két-három percen belül itt lesz. Addig megadom az előadónak a szót, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. 17 hónapig börtönben ült, anélkül, hogy tudnák, mivel vádolnák. Hát ez volt a sors Osman Kavalának, és ez egy napi történet Törökországban. A török civil társadalmi vezető szereplője volt, egyike Erdogán ö, boszorkány üldözésének egyik áldozata. Osman és 15 másik személy múlt héten került szabad, emeltek ellenük vádat, életfogytiglani börtönfenyegető őket államellenes összevésküvés vágyával. A 65 éves vád a gázibeli kormányellenes tüntetés a részvétellel vádolja, amit most már nemzetközi konspirációként és államárulásként állítanak be. És a telefonon kért telefonon kért pogácsát, narancsúzt és egy műanyagasztalt, ezzel vádolják, hogy a külföldi segítséget kért volna. Lehet ezen nevetni, ha nem volna élethalál kérdése. Itt tart, ilyen mire süllyedt a török demokrácia állapota. És mi az EU válasza mindenre? Mi a válasz az emberi jogok egy nyers megsértésére egy szomszédos országban. Nos, az elmúlt öt évben az Európai Parlament vállalt vezető szerepet nem csak felszólalva ezekben az ügyekben, hanem a tanácsot és a bizottságot felhív arra, hogy minden eszközt ragadjunk meg arra, hogy Erdogán elnök címére kemény üzenetet fogalmazzunk meg, és állítsuk meg a demokrácia szétesését és a török állampolgárokat, akik az emberi jog a, a jogállamiság és a szólásszabadság érdekében szólalnak fel, érezzék, hogy az EU mellettük van. Ám eleddig az európai vezetők csúfos kudarcot vallattak ebben. Törökország eltűnt a radarképenyénkről, nincs már a hírekben, ha csak EU állampolgárok nem kerülnek veszélybe. Úgy tűnik, kormányaink vezetői elfogadták azt, hogy a törökországi helyzet olyan, amilyen. A mi felhívásaink arra, hogy tartsuk tiszteletbe az alapjogokat, nem csak Ankarában találtak süket fülekre, hanem bizonyos európai fővárosokban is. Azok a vörös vonalak, amelyeket a parlament meghúzott, mind-mind átlépték. Súlyos emberjogsértések tovább mennek, szedik szét a jogállamot, Törökország a, a újságérüldözés világbajnoka, és az, ezen túl az új alkotmány Erdogán autori tervezetését kőbevési. Ezért kértük a tanácsot, hogy formálisan szügesszük fel a Törökországgal csatlakozási tárgyalásokat, hiszen jelenlegi körülmények között senki sem mondja komolyan, hogy Törökország csatlakozhatna. Ám Erdogánnal, hogy folytatjuk a tárgyalásokat, az önmagában egy, egy alázat. Kérdés, mit tesz az EU Oszmán Kavala érdekében, az EU mit tesz Szalahatin Demirtas érdekében, az ellenzéki vezető érdekében, aki két és fél évvel börtönben, meg a többi parlamenti képviselő érdekében, akik börtönben vannak, a több tízezer ember, börtönben sínődő ember érdekében, akik ellenvádat sem emeltek, az LGBTI aktivisták, a szombati anyák érdekében, akiknek nem engedik, hogy tüntessenek, a bátor töröknék érdekében, akik március 8-án kivonultak az utcára, és akiket gumilövedékekkel fogadott a rendőrség. A tanács hallgatása támogatja, bátorítja Erdogán önkényuralmát, és a török demokraták csalódottságát is súlyosbítja. Ideje eh, az, hogy stratégiával álljunk elő. Lehet most hétfőn, most pénteken, amikor találkoznak a török eh, külügyminiszterrel elkezdeni ezt, és köszönöm kollégáimnak, az árnyék előadóknak, akik együtt működtek e témadossziéban velem az elmúlt öt évben, jó együttműködésben, és nagyon remélem, hogy holnap képesek leszünk egységesen erős üzenetet küldeni európai vezetőink címére. Kati, Köszönöm szépen, Kati. Most pedig Csótasszonyhoz fordulok a kéréssel, hogy a tanács nevében vezesse be ezt a témát. Kérem, nyomja meg a mikrofon gombot. Now, yes. Uh... Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak a vitán való részvételre a mai napon, hogy itt megvitassuk az Európai Parlament 2018 as jelentését a Törökországról. Itt aggájaink vannak, és közös problémáink és közös érdekeink is természetesen érezzük a, és komolyan vesszük az állásfoglalásban szereplő üzenetet. Igenis, a belföldi folyamatokat közelről követjük figyelemmel Törökországban. Ide tartozik az alkotmányjogi változtatások kérdése is. Ebben a kérdésben joggal jegyezték meg számos alkalommal immár, hogy folyamatos lecsúszást látunk az jogállamiság illetőleg az alapjogok tiszteletben tartása területén. Ez egyébként szerepelt az Európai Bizottság 2018-as közleményében eh, a bővítési politikával kapcsolatban. Ezeket az aggályokat tükrözi a tanács következtetései elmúlt év júniusában, de a parlament is készített a mai napra éppen egy ilyen jelentést. 2018. júliusában a tanács megállapította, hogy július 15-éről volt szó, hogy szolidárisak vagyunk a török néppel, és teljes mértékben támogatjuk a demokratikus intézményeket Törökországban. Az EU elismeri a súlyos biztonsági fenyegetést, amelyel Törökország szembesült azonban az aránytalan fellépés, az intézkedések, amelyek ezt követték, amikor egy pucskísérlet történt, ez is igen komoly aggályokat vet fel a szemünkben. Törökország az EU-tól távolabbra került az időszakban, és pillanatnyilag távolul vagyunk a business as usual helyzettől most pedig az önök felszólításáról van szó, hogy hivatalosan is függesszük fel a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal. Itt arra szeretnék emlékeztetni, hogy a 2018. júniusi következtetésében a tanács azt mondta, hogy a csatlakozási tárgyalások leálltak pillanatnyilag. Éppen az imént említett okok miatt. Ezzel egyidejűleg egyetértünk abban önökkel, hogy fontos, hogy ne csapjuk be a Törökország óra előtt az ajtót, és tartsuk nyitva a tárgyalások csatornáit. A tanács továbbra is elkövet mindent annak érdekében, hogy nyitott és baráti párbeszédet folytatunk tagjelölt országként Törökországgal. Számos területen erre van is lehetőség. Számos terület fontos továbbra is, és mindkét fél számára. Ami pedig a jövőbeli feladatokat illeti, a kihívásokat illeti, azt hiszem, hogy fontos területeken együtt kell működnünk. Ide tartozik például a terrorizmus elleni, az energia, a migráció, a gazdaság és a kereskedelem, a, de a közlekedés is, ami pedig a, a menekült ügyi fellépést illeti, és Törökországgal kötött megállapodás végrehajtása nem szakadt félre, és ez valamennyi, vagy mindkét fél érdeke. Az együttműködés drasztikusan csökkentette ezen a területen a számokat, és lényegesen sikerült Törökországból a beérkező menekültek számát csökkenteni, és jobban tudjuk elhelyezni a szíriai menekültet Törökországban. Azt gondolom, hogy ez fontos lépés volt a tanács teljesen egyetért a parlamenttel abban, hogy mennyire fontos szerepet játszik Törökország abban, ahogyan a migrációs válságra reagáltunk, és ez szerepel a következtetésekben is, és hálásak vagyunk Törökországnak a megerősített erőfeszítéseiért. Ezzel egyidejileg Törökországnak normalizálnia kell Ciprussal a kapcsolatait, és teljes mértékben végre kell hagyni, hajtani a társulás, társulási megállapodásban szereplő jegyzőkönyv videvágó előírásait. Most pedig el szeretném mondani, hogy tanácsként újra és újra felvetjük a törökország partnereinkkel folytatott tárgyalások során ezt a kérdést, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy meggyőzhessük Törökországot arról, hogy az ígéretének tegyen eleget a továbbiakban. Köszönöm szépen a figyelmüket! Nem Köszönöm szépen asszonynak, most pedig átadom a szót Hán biztos úrnak, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, szeretnék először is Kati Piri előadónak gratulálni, és az árnyék előadóknak is, és persze a korábbi évek előadóinak és árnyék előadóinak a munkáját is köszönöm, kiváló munkát végeztek. Törökország, tagjelölt ország stratégiai partnere az Európai Uniónak. Ami a jogállamiságot, az emberi jogokat illeti, a 2018-as jelentésében a bizottság is rámutatott a helyzet romlására, komoly aggályokat vett fel, az az irány, amelyet a török vezetés most elfoglalt. Osman Kavala és több más nagyra becsült közszereplő elleni támadások is mutatják, hogy milyen nyomás alatt van a civil társadalom Törökországban. Az is kérdéses, hogy az igazságügyi eljárás az ártatlanság védelmét, illetve a tisztességes tárgyaláshoz való jogot tiszteletben tartja-e még Törökországban. Fontos, hogy Törökország elkötelezett maradjon a céljához, az EU-s csatlakozáshoz, de nem kell, hogy meglepődjön azon, hogy az Európai Unió ennyire komolyan, szoros figyelemmel kíséri a törökországi eseményeket, és az EU alapértékeit számon kéri. Törökország is elkötelezte ezek mellett magát, egyébként Európa Tanács tagként is. Tehát várjuk, hogy Törökország a megfelelő reformokat végrehajtsa. De Törökország persze szomszédünk, szomszédunk és stratégiai partnerünk, ahogy mondtam, és az energia, a terrorizmus elleni harc, a kereskedelem, a migráció területén együttműködünk. A régióban nagyon fontos szereplő, és ez a régió stratégiai lag nagyon fontos az Európai Uniónak, a világ egyik legnagyobb népességű országa, és például a menekültügyi együttműködés a sikeres együttműködést mutatja politikai kérdésekről, közlekedésről, gazdaságról párbeszédet folytattunk Törökországgal, és a társulási tanácsot majd a héten hívják össze. Az együttműködésünket szeretnénk tehát erősíteni, de a komoly aggájainkat szeretnénk megosztani is Törökországgal, tehát, hogy a mi lépésünk nem feltétel nélküli és ezt magas szinten kell elmondani. A legutóbb, november 22-én Ankarában a politikai párbeszéd során mondtuk ezt el, főképviselő asszony és jó magam is, világossá tettük a tárgyalópartnerek számára, hogy nagyon sürgős, hogy Törökország irányt változtasson, ha komolyan azt szeretné, hogy az EU-s török kapcsolatok javuljanak. A gazdasági párbeszédben pedig a alelnök úr vetette fel a sajtószabadság problémáját, illetve az újságírókkal szembeni török fellépést. Törökországot arra is felszólítottuk, hogy a tagállamokkal kétoldalúan is javítsa a kapcsolatait, kiemelten Ciprussal. Kiemeltük, hogy a török kormánynak tartózkodnia kellene minden provokatív jogi megnyilvánulástól a földközi, illetve az égei tengeren. Ugyanakkor nem szabad szem előtt évesztenünk a hosszú távú célkitűzésünket, illetve nem szabad szem előtt évesztenünk azokat az embereket sem, akiket, akiknek a hétköznapjait érinti a török helyzet rosszabbodása. Feléjük kell kezet nyújtanunk és segítenünk el őket abban, hogy megvédjük a közösen osztott európai értékeinket. Köszönöm. Omar, se pentru un minut Köszönöm szépen. Zomár képviselő kapja meg most a szót. Elnök úr, miniszterasszony, biztos úr, kollégák! Szeretném megköszönni jelentős jelentőstevőnek a nagyszerű együttműködést, amit évek óta folytat velünk, árnyék előadókkal többi frakcióból. Végső soron egy jó szövegben tudtunk megállapodni, amelyet persze meg lehet tovább javítani. Ez egyik ilyen pont, ahol javítható, sőt javítandó a szöveg, megkövető, hogy, a, hogy csak függesszük fel a tárgyalásokat. Ez nem új követelés, hiszen az az elnöki rendszer, ami Törökországban létrejött, eltörli a demokráciát. Ám ezzel persze az Erdogán rezsimet nem sikerült semmi módon meghatni, továbbra is építik le a demokráciát, a jogállamiságot, és még hogyha a, a, a tárgyalásokat, az előcsatlakozási pénzekre továbbra is Törökország ilyen tartatna, és ezek de facto a török kormány kezében mennek, amely tába tiporja az emberi jogokat, üldözi az ellenzékieket súlyos börtönbüntetésekkel sújtva őket, és a külön követőket ellen boszorkány üdzét folytatva. A rezsim bírálóit üldözze. Frakcióm azt követeli, hogy véglegesen állítsuk le a tárgyalásokat Törökországgal, támogatom ezt. És akkor a török civil társadalom támogatására tudnánk az előcsatlakozási pénzeket fordítani, lehetetlen Törökországot felvenni az Európai Unióba, és az Európai Unió eh, már régóta nem alkalmas arra, hogy tovább bővítsük, egyébként sem. Ezért kérem, hogy módosítsuk a szöveget abban, hogy nem felfüggesztjük, hanem véglegesen befejezzük a csatlakozási tárgyalakat Törökországgal. Köszönöm szépen, Bosztinárú kolléga. Másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár asszony, biztos úr, köszönöm szépen az EU-török kapcsolatokkal kapcsolatos világos és egyértelmű állásfoglalást. Törökország fontos partnere az EU-nak, a bővítési folyamat lehetővé teszi, hogy jelentősen befolyásoljuk az elmúlt évtizedekben török